Okay, dear colleagues, I would like to start our meeting. Kedves kollégák, kezdjük el a munkát. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Fogadjuk el a napirendet. Köszönöm. Van néhány bejelentésem. Ami az EU-Norvégia-Héja megállapodást illeti, mivel nem nyújtottak be módosítót a véleménytervezethez, ugye Miguel Viegas a jelentéstevő, ezért nem lesz uh, eszmecsere, tehát a módosításokat nem kell megvitatni, hanem rögtön szavazunk a holnapi ülésen, április 24-én. A koordinátorok ülése március 26-án volt, ajánlások az INI jelentések, tehát amelyeket a Gazdasági és Monetáris Bizottság készít, az EIB, a versenypolitika és egyéb jelentések, plusz a COP március 15-i döntésével kapcsolatban is kértük, hogy mind a három témában a Gazdasági és Monetáris Bizottság készíthesse ezeket, és az éves bankunióról szóló jelentés az kvótán kívüli, ezt is mi készítjük. A koordinátorok megállapodtak a tanácsal folytatott párbeszédben is, tehát az Euró csoport a folytatott párbeszédben a parlament szerepét úgymond upgrade-elik, és a jelenlegi LKB elnök jelenlétében folytatjuk ezt le. A Brexitről, a munkamódszerrel kapcsolatban folytattunk eszmecserét, lesz egy ülés holnap is. Brian Hayes jelentésével kapcsolatban. Az ő jelentését vitatjuk egyébként meg ma délután is. A koordinátorok szeretnének, hogy az Ekon szakbizottság álláspontjai következetesek legyenek. Aztán az információt majd a titkárság fogja lefordítani és köröztetni. Aztán lesz egy meghallgatás április 24-én, ugye, és ezt kiegészítjük a pénzügyi termékek értékesítésével kapcsolatos visszaélések. Június 19-én lesz még egy meghallgatás. Franciaországból és Olaszországból jönnek szakértők, az EZASZ, az EIOPA, a bizottság és a Better Finance képviselői részvételével a delegációk látogatásával kapcsolatban, a bázeli látogatással kapcsolatban nem volt észrevétel, ez le is zajlott, és a Washingtoni információk pedig a programtervezetben szerepelnek, a gazdasági irányítás, Rendkívüli ülést kérünk július 9-én délután 3 órakor a monetáris párbeszédhez, illetve az ESRB meghallgatáshoz mind a kettő Mário Draghi részvételével. Még ö, megalapodtak a koordinátorok abban is, hogy az EMU decemberi csomagját után követik, aztán megalapodtak abban is, hogy több képviselőt meghívnak az SSM felügyeleti tanácsában, hogy legyen egy zárt ajtók mögötti találkozó, ez holnap lesz Mondom még egyszer, hogy zárt ajtók mögötti nem nyilvános, és több nemzeti felügyelet is képviselet, képviseltetni fogja magát, természetesen akik az SSM tagjai. Aztán a jövőbeni tanulmányok, amelyeket elkészít az osztály, úgy döntöttek a koordinátorok, hogy mivel közeledünk a ciklus végéhez, kérnek egy tanulmányt, az 537-es per 2014-es rendeletnek a hatásáról kérnek egy tanulmányt, aztán a, az 56 2017 és 429 2017-es petíciókat le lehetett zárni, aztán pedig egy állásfoglalási indítványjal kapcsolatban nem reagálnak, úgy döntöttek, egy 2018-as, amely a kollaboratív gazdaságról szól, és végül pedig a Nőjogi Bizottság saját kezdeményezésű jelentésének a jelentésével kapcsolatban az 55-ös szabály értelmében kérést fogalmaznak meg, hogyha az volt a kérés, hogy ez az ECO-nak nem elfogadható, akkor változtassanak. A Bundestaggal és az EMPL szakbizottsággal is lesz találkozó június 28-án. Ezzel kapcsolatban nem voltak ellenvetések és egyéb kérdések. Megállapodtak abban, hogy júliusra lesz egy állásfoglalás tervezet, amelyet benyújtunk, már mint a júliusi Strasburgi ülése. Most pedig a folyamatban lévő trialógusokról kell beszámolnom a GNI, trialógus április 10-én volt, a legutolsó forduló, és ideiglenes megállapodást tudtak elérni az intézmények, mind a három, és természetesen ezzel kapcsolatban a 69-es szabály F pontjának megfelelően a lejárási szabályzatban lesz egy újabb konzultáció, és várjuk a hivatalos megerősítést a tanástól is. Az ECM plusz rendelet esetében április 17-én került sor az első ülésre a trialógus keretében. Elfogadták az intézmények az időzítést és a technikai a cikkeket szétválasztották, a függetlenség, az erőforrások, a bírságok témájában megnyitották a cikkeket a következő május 14-én, illetve 13-án lesz, és technikai szinten fognak zajlani az eszmecserék. A napirendünk negyedik pontja az ülések jegyzőkönyveinek elfogadása március 19-20, március 26-27 és április 9, hogyha nincs senkinek észrevétele, akkor ezeket elfogadottnak veszem. És végül rátérhetünk az ötödik napi rendi pontra, ami a pénzügyi szolgáltatások szabályozásra és felügyelete terén az EU és a harmadik országok között fennálló kapcsolatok. Az előadónk Brian Hayes, és ő a jelentés tervezetét elkészítette és benyújtotta, és ezt fogjuk megvitatni, miután ő bevezette, úgyhogy először neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelentéstervezet, nagyon fontos kezdeményezés. Ez ennek több oka is van. Először is azért, mert tavaly februárban a bizottság fontos felülvizsgálatot tett közzé, ekvivalenciáról szólt a pénzügyi szolgáltatások területén, a másik pedig ugye a Brexit, a másikok, hogy ezért is fontos. Ezt szeretném kiemelni, hogy mindig a parlamenti megközelítést mindig a tárgyalások célkitűzéséhez kell igazítani. Ezek a tárgyalások pedig a parlamenten kívül zajlanak, és oda kell figyelnünk, hogy tudjunk igazodni. Ezt csak irányelvként mondtam, útmutatóként remélhetőleg sikerül betartani. A jelentéstervezet lényege az az, hogy horizontálisan közel, közelítsük meg az ekvivalencia eljárásokat, és hogy több kérdést is feltegyünk. Megfelelnek ezek a célnak? És hogy az ilyen eljárásokon lehet-e javítani? Illetve hogy ez az ekvivalencia rendszer elszámoltathatóbbá tehető-e, számunkra, parlamenti képviselők számára. Ha én vizsgálom ezt, akkor a jelenlegi ekvivalencia kereteket, akkor azt látom, hogy itt bizony komoly javításokra van szükség. Nincs megfelelő ekvivalencia keretrendszer, az ekvivalencia döntéseket eseti alapon hozzák, ezt tudjuk, és minden egyes dosszié esetében ezek eltérnek egymástól. A jelentésemben, jelentéstervezetemben az egyik megjegyzés, hogy egy jogszabályi keret legyen, ami létezik, mert ez garantálná azt, hogy standard eljárást alkalmazunk az ekvivalencia döntések meghozatalához. Ez az egységes keret garantálná a nagyobb átláthatóságot és a nagyobb következetességet is a döntések meghozatalában a különböző dossziéknál. Azt is érdemes elmondani, ha már itt tartunk, hogy a parlament alaposan megvizsgálja a kérdést, tehát azon is el kell gondolkodni, hogy vajon az ekvivalencia rendszer a legjobb eszköz a harmadik országokkal fennálló kapcsolatokban. Hiszen ez egy egyoldalú döntés, amelyet az Európai Unió fogad el, a tekintetben, hogy a harmadik országok intézményei hozzáférnek-e a piacainkhoz, vagy sem. És ez egy eléggé egyoldalú döntés, fel kellene tehát tenni a kérdést, hogy nem lenne-e érdemes a kölcsönös elismerés rendszere felé, a kölcsönös hozzáférés rendszere felé elmozdulni az egyoldalú döntések helyett. Én azt elfogadom, hogy ez egy nehezebb feladat lenne, viszont ennek vannak előnyei az Európai Unió pénzintézetei számára, hiszen hozzáférhetnének harmadik országok piacaihoz. Az igaz, hogy az ekvivalencia rendszer nem feltétlen ugye jár előnyökkel az EU számára, nagyobb a verseny, az akadályokat sikerül eltávolítani, nagyobb a választás a fogyasztók számára, és nemzetközi normákat lehet életbe léptetni, így pedig a rendszer szintű kockázatot lehet csökkenteni. Ezek az, alány, az előnyei az ekvivalencia rendszernek, amelyet érdemes elismerni. És a legnagyobb részben egyébként végrehajtási intézkedésekkel fogadják el ezeket az ekvivalencia döntéseket, amelyekben a parlamentnek nincs szerepe. És ez viszont oda vezet, amit én is kiemeltem a jelentésben semben, hogy ezek vajon szakmai döntések, technikai döntések, vagy pedig politikai jellegű döntések. A vegyük figyelembe például a svájci döntést, részvénykereskedelemmel kapcsolatos döntést 2011. decemberében. A bizottság azt hangsúlyozta, hogy ez egy 12 hónapos időszakra meghozott döntés, és közös intézményi kereteket lehet elfogadni tárgyalások alapján. Én nem kérdőjelezem meg, hogy ez a helyes meg közelítés volt-e vagy sem. Én csak annyit vetek fel, hogy ez vajon politikai jellegű döntés volt-e, mert ugye a parlamentnek nem volt benne szerepe. Burkhard Barc kollégámnak említettem ezt, ő ugye a az Európai Unió pénzügyi jogszabályait veszi számba a jelentésében, és ő azt mondja, hogy delegált kellene alkalmazni. Az Európai Unió harmadik országból folytatott kapcsolatai kiható döntéseket hoz, tehát ebben politikai elem is van, ezek nem csak szakmai döntések, és én úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek szerepe kell, hogy legyen, sokkal nagyobb szerepe kell, hogy legyen a döntéshozatali folyamatban az ekvivalencia döntéseknél. A jelentésben teszek javaslatokat arra is, hogy hogyan lehet javítani az eljárást, én azt javaslom, hogy három évente legyen felülvizsgálat, a eh, felügyeleti, eh, az érintett felügyeleti szervek eh, vizsgálják felül ezeket a döntéseket, és ellenőrizzék, hogy a harmadik országok valóban betartják ezeket a döntéseket. Azt is javasoltam, hogy világos eljárások legyenek, az ilyen egyenértékűségi eljárások elfogadása során, illetve a felfüggesztése vagy visszavonása során. Aztán utaltam a nemzetközi testületekre is. A nemzetközi normák elfogadása pénzügyi szolgáltatások esetében nagyon fontos, tehát az Európai Unió szerepe az ilyen testületekben kiemelkedően fontos. Nagyon fontos, hogy következetes megközelítéseket sikerüljön elfogadni nemzetközi szinten, így a pénzügyi stabilitást maximalizáljuk és elkerüljük a szabályozási kiskapukat. Van tehát néhány javaslatom arra, hogy hogyan tudunk előrelépni úgy, hogy észben tartjuk a bizottság tevékenységét, illetve a Brexitet és a Brexit tárgyalásokat. Várom a munkát az árnyék előadókkal és a kollégákkal. Remélem, hogy sikerül a jövőbeni döntéshozatalt a jó irányba terelni az egyenértékűségi döntésekkel kapcsolatban. Köszönöm. Az első szociálisták hozzászól-e Fernández képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy igen fontos jelentésről van szó, amely szükséges is, ahogy ezt az előadó is elmondta de ezt nem lehet elválasztani, ezt az egész egyeztetést a jelentéssel kapcsolatban a jelenlegi tárgyalásoktól, amelyek keretében az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót bármely más időpillanatban egy inkább technikai, sem mint politikai egyeztetést tudtunk volna folytatni, amely arra irányult volna, hogy az egyes megfeleltetési folyamatokat harmonizáljuk, és bizonyos kritériumokat határozzunk meg az összes ekvivalencia rendszerben amely az összes rendeletben, irányelvben, jogszabályban megjelenhetne. De a Brexit tárgyalási folyamat megakadályozza, ezt, és egyértelműen fókuszba állítja ezt a jelentést, és ezért nem annyira technikai és általános egyeztetés tud erről zajlani, hanem itt inkább arról lesz majd szó, hogy hogy fognak kinézni majd az ekvivalencia rendszerek. Tehát ne tagadjuk le azt, hogy ez egy nagyon fontos jelentés. Most is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az Európai Parlament üzenetet küldjön az álláspontjáról a tárgyalások kapcsán. Tehát ez egy igen fontos jelentés, megfelelő az időzítés, jól sikerült a szöveg is. És az a tervezet, amelyet az előadó előkészített, az szerintem egy igen észszerű javaslat, és szeretnék ehhez gratulálni az előadónak olyan elveket és értékeket vetett papírra, amelyek alapján ezeket a rendszereket meg tudjuk vitatni, és szerintem most ezek inkább főszerepbe kerülnek, és nagyobb súlyjal esnek a latba a Brexit tárgyalások miatt, és amiatt, hogy milyen lesz a kapcsolatunk ezután az Egyesült Királysággal. De ezzel együtt számos elemmel nem értünk egyet, és nem látjuk, hogy mi volt ezekkel az előadó célja. Természetesen be fogunk nyújtani ezzel kapcsolatban módosítókat, és a következő hetekben egyeztetni fogunk erről. Úgy gondoljuk, hogy egy központi rendszerre van szükség, és a kölcsönös elismerés, ami az ötödik eh, bekezdésben szerepel, eh, nem gondoljuk, hogy eh, megfelelő lenne. Azt gondoljuk, hogy a nyolcadik pontban szükség van arra, hogy a jogszabályi keretbe kerüljenek bele ezek a rendszerek, és ne csak nemzetközi sztenderdeket vegyünk figyelembe. És itt az Európai Unió eh, rendeleteivel is összhangban kell mindennek lennie, természetesen figyelembe véve a nemzetközi kereteket. Eh, és nem csak a kölcsönös elismerésnek kell az unió jogszabályain alapulnia. A 17. Eh, cikkben nem tudom, hogy egy automatikus rendszerről lenne ez szó, és automatikusan ítélnénk-e meg az ekvivalenciát, de azt gondolom, hogy nem kellene automatikusnak lennie ennek a rendszernek Miután meghallgattam az előadót, azt gondolom, hogy nem ebbe az irányba kellene elindulni, és azt gondolom, hogy az előadó politikai értéket rendel minden egyes rendszerhez, de ez nem egyértelmű a szövegből, és nem egyértelmű a 19. cikkben sem az európai szabályozók szerepe ebben a munkában. És Számunkra kevésbé pozitív az, hogy itt nem egyértelmű, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak milyen szerepet szánna ez a szöveg, ez a 20. cikkben olvasható. És ezt a jelenlegi formájban nem tudjuk támogatni. Ugyanakkor ez a megfelelő pillanat arra, hogy beszéljünk erről a témáról, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük azt is, hogy a Brexit tárgyalásoktól semmiképpen nem lehet ezt elválasztani, és ezért nagyon fontos szerepet kap a Brexit is ebben a jelentésben. Itt számos olyan kérdés és részlet felmerül, amelyek nem csak formaiak, hanem tartalmi jellegűek, és amelyeket megvitathatunk az üléseken, és így el tudunk érni egy olyan megállapodást, ami mindenki számára megfelel, és Európa így harmonizált pénzügyi rendszereket hozhat létre, és ez megkönnyíti a Brexit tárgyalásokat is a következő hónapokban. Köszönöm. Köszönöm. Peter Jezsek a TALDE képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a jelentéstervezetet, amely aláhúz néhány fontos témát, melyeket figyelembe kell vennünk, nem csak ebben a házban, de a bizottság részéről is, és a tanács részéről is figyelmet érdemel. Egyetértünk a jelentéstevő gondolatainak többségével. Az elmúlt években egyre több olyan kihívással kell szembenéznünk, amely harmadik országgal való kapcsolatos módszertanáinkat meghatározza a pénzügyi szolgáltatások tekintetében. Jelenleg folyikanak a tárgyalások, melyek a legnagyobb pénzügyi szolgáltati központ kilépését övezik az EU-ból. Aztán az Atlanti óceán másik oldalán egy olyan elnök van, mely, akinek a Dodd-Frank jogszabály felmondása a célja, mely a pénzügyi válság után rendezte a helyzetet. Mindezen fejlemények fényében, ahogy jelentőstevő is mutat, az a célunk, hogy meghatározzuk, miképpen tudjuk rendezni kapcsolatainkat olyan harmadik országokkal, amelyek felett nincs hatóságunk. Az equivalence provisions eh, sok hasznot hoz a magas felügyeleti standardek fenntartásában harmadik országok tekintetében könnyen, könnyű hozzáférést engedve számukra a világ legnagyobb belső piac, egységes piacához. Ezek mi vagyunk. Ám nem szabad a szem előtt tévesztenünk azt sem, hogy mi vagyunk az egyetlen joghatóság, amely ilyen ekvivalenciát kínál jogszabályaiban. Módszertanunk nem holisztikus, hanem lépésről lépésre halad, jogszab, joghatóságról joghatóságra mérlegelve az egyes megoldásokat. Ideális helyzetben még koherensebbé tehetnénk az ekvivalencia rendelkezéseinket, még több demokratikus átláthatósággal és számon kérhetőséggel, és a politikai ö, szeszély által hozott döntések elkerülésével. Ez lenne a cél, és az, hogy fenntartsuk maga a sztenderdjeinket, és egy nyílt globális módszert tartsunk fel. A globális együttműködés lényegi fontosságú és harmonizált globális keret segít abban, hogy biztosítsuk, hogy a sztenderdeket világszerte fenntartsák. Minden mellett. Amikor azt várjuk, hogy harmadik országbeli piaci részvevők Európában üzleti kapcsolatokat ö, építsenek, ehhez megfelelő bizalom kell a, a hazai jogszabályalkotókkal, így az ekvivalencia kölcsönös kell legyen Európában is, hogy Európa ki tudja használni azt a soft power puhatalmát, amely révén nemzetközi fórumokon a szabályozási és felügyeleti adaptáció elérhető. Az ekvivalencia erős eszköz, amely a kezünkben van addig, amíg jól működtetjük. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Köszönjük. Philip Lambert következik. Good evening, Chair. Jó estét, elnök úr. Teljesen nem vagyok felkészülve. Őszintén szóval nem tájékoztattak, és ahelyett, hogy pazarolnám mindenki idejét, azt gondolom, hogy inkább írásban küldöm majd be a megállapításaimat, inkább nem mondok most butaságokat. Múlt héten a plenárison azzal vádoltak, hogy butaságokat mondok, ezért most már óvatosabb vagyok. Köszönjük. A GUE részéről nem látok kollégákat. Az FTD részéről az, FD, az FTD nevében szól? Jó, nem, nem tudom az ön nevét, de az FTD nevében szól, úgyhogy parancsoljon. Nem szabad Nagy-Britannia és London ellen diszkriminációt folytatni. Itt meg kell próbálni észszerűen eljárni. És nem szabad megengedni, hogy az előítéleteik irányítsák önöket, csak azért, mert mi gyakoroljuk a demokratikus jogunkat, hogy elhagyjuk az uniót. Ez a mi jogunk. Ettől még továbbra is folytatni kellene az üzleti kapcsolatokat velünk, mert végső soron mi vagyunk Európa bankára, legalábbis a londoni City az Európa bankára, és ezt nem szabadna károsítani. Azt hiszem, hogy már nagyon sokszor elmondtam ezt a múltban is, ezért nem kell ismételnem magamat. Thank you. Köszönjük. Az FDD nevében tehát ez elhangzott. Most az ENF nincs itt a kolléga. Akkor következhetnek a spontán hozzászólások. Pervas Beres. Köszönöm, elnök úr. A saját kezdeményezésű véleménnyel a szakbizottságunk belép abba a nehéz folyamatba, amelynek során megszületik az álláspontunk ebben a nagyon kemény témában. Az első pillantásra, miután a bizottság 2017. februárjában kiadott egy közleményt, eszmecserét folytattunk a FISMA főigazgatójával az ekvivalencia rendszerekről. Én itt most egy dologban értek egyet az előadóval, ami az, hogy ahogy az mostanáig volt, és ahogy jelenleg is létezik, különösen 16 joghatóságban, azt hozzá kell alakítani az új kontextushoz, és ahhoz, hogy az Egyesült Királyság el fogja hagyni az Uniót. De ettől eltekintve úgy tűnik, hogy radikálisan eltér az álláspontunk. Az előadónk ugyanis azt mondja, hogy lehet, hogy az ekvivalencia rendszerek nem felelnek meg a célnak. De ezt két nagyon eltérő módon lehet értelmezni. Úgy tűnik, hogy az előadó egyszerűen azt javasolja, hogy a nyereség-veszteség alapján dolgozzunk. Ugyanakkor ezt teszi lehetővé az Európai Unió számára, hogy hatékonyan tudja szabályozni és felügyelni a harmadik országokból származó entitásokat. Ez a belső piac szellemisége, és ez a piac nagyon nyitottan tud működni a harmadik országban székhelye rendelkező szereplők számára is. De ha úgy értelmezem ezt a fit for purpose elképzelést, ahogy az előadunk, akkor ez egyáltalán nem nincs összhangban az ekvivalenciának azzal a köz felfogásával, amit eddig alkalmaztunk, és ami szerintem helyes volt. Michel Barnier, mi főtárgyalónk is ezt képviselte eddig, de azt gondolom, hogy az előadó szerint most el kellene mozdulni egy olyan irányba, ahol a kölcsönös elismertetés lenne a megoldás. Azt gondolom, hogy itt hatalmas a kockázat, és most mi ezt akarjuk felvállalni. Az elképzeléseink között nagy a különbség. Az előadónk azt javasolja, hogy ne európai jogszabályokat hozzunk, Noha voltak már jó példák arra, hogy európai jogszabályal értünk el hatékonyan eredményt, hanem hogy az európai jogalkotás ambícióját a nemzetközi jogszabályokhoz igazítsuk. Ez egy régi vita, amiről mindenki eh, tud már, aki valaha jogalkotással foglalkozott. Nekem itt nehézségeim vannak azzal, amit az előadó mond, mert az ő hazájában ez egy nagyon kritikus, fontos téma, de nem az ő ország az egyetlen, amelyre hatással lesz a Brexit, és ahol jelentős lesz ennek a kihatása. Tehát mindenhol szükség van arra, hogy jó jogszabályokat alkossunk. És ezért azt gondolom, hogy az európai jogalkotás hozzáadott értékét figyelembe véve, egy olyan helyzetbe kell eljutni, ahol a méltányos bánásmód a legfontosabb. Ez azt jelenti, hogy az európai vállalkozásoknak nem szabad hátrányos helyzetbe kerülniük az új rendelkezések következtében, és emellett az európaiak érdekeit is figyelembe kell venni. És ezért tartom sajnálatosnak azt, hogy az előadó egyáltalán nem említi meg a jövőbeli hatáskör delegálás lehetőséget. Noha azt gondolom, hogy ezt mindenképpen bele kell írni a szövegbe. És nem említi meg az európai felügyeleti hatóságok szerepét sem. Noha tudjuk, hogy az Európai Bizottság javasolta már ennek a rendszernek a reformját, Pontosan azért, mert az ekvivalencia rendszert modernizálni kell, hogy ez megfeleljen a célkitűzéseknek. És van egy olyan pont viszont, ahol egyet tudok érteni az előadóval, ez pedig az átláthatóság témája. Azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunk készen áll arra, hogy olyan álláspontot dolgozzunk ki, ami lehetővé tenni számunkra, hogy csatlakozzunk ehhez a kezdeményezéshez. Ami a döntéshozatali módszert illeti, azt mindenképpen a parlamentben kell meghozni. A 2017. februárjában folytatott egyeztetések egyáltalán nem azt mutatják, hogy itt politikai vitába kellene kezdeni. De ha az előadónk el akarja kerülni ennek a veszélyét, akkor inkább a jelenlegi ekvivalencia rendszert kellene támogatnia, vagy pedig pontonként kellene értékelni a jogszabály egészét, és abból lehetne aztán kiindulni. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent kell még felülvizsgálni ebben a jelentésben, de vannak abban olyan elemek, amelyek fontosak, és én támogatom az előadót abban, hogy olyan helyzetet szeretne elérni, amely az Európai Unió érdekeit szolgálja. De az 5-ös, 8-os, 9-es, 15-ös, 17-es, 20-as vagy 23-as cikkek, ezeket át kell írni, lehet, hogy teljes mértékben átírni. Köszönjük szépen, Molly Scott következik. Give me if... Köszönöm, elnök úr. Elnézést, ha mindent a Brexit szemüvegén keresztül látok, de hát ez a perspektíva, ami adott nekem, és keresek biztosítékokat a jelentéstevőtől, mert attól rettegek, hogy a City majd belép majd a, és szétzilálja a belső piacot külön alkut szerez, keresve. Úgyhogy ne, egy picit nyissuk ki az ajtót ezelőtt, a szándék előtt. Először is világos, hogy Nagy-Britannia kilépése az EU-ból jelentős hatással lesz a szabályozásra. Ám kérdés az, hogy miképpen valósul meg ez. Mit javasolunk? Azt, hogy a Nagy-Britannia deregalaink nagy britannia azért csökkentjük a szentegyeinket? vagy belátjuk azt, hogy a Britannia blokkolja a szabályozás értelmes menetét. Világosan meg kell mondjuk, hogy kell mondjuk a Nagy-Britannia kilépése milyen hatással lesz a szabályozása tehát. Az ekvivalencia és szerintem ez egy nagy, nagyon jó rendszer, és nagyon jól működik. A jelentés azt mondja, hogy jobban szervezhető volna a nemzetközi együttműködés az egyes az EU és harmadik országok közötti tárgyalásokkal valamilyen szabadkereskedelmi rendben? Vagy hogy? A jelentéstevő inkább tehát két oldalú dolgot kéne megállapítani, nem az, hogy mi elérjük a legmagasabb szentedeket, mások meg nem. Nekem az ekvivalencia kölcsönös értelmezésű. A 9-es bekezdében azt mondja, hogy az EU megadása, eljárása, az ekvivalencia megadására nem átlátható és a strukturális praktikus keretet kínál, kíván meg, szerintem is, de nem úgy, hogy ez nagyobb lobbizás tárgya, vagy, ilyen, vagy, vagy akár fel, felpuhítás tárgya. A tízes bekezdés meg azt mondja, hogy a rekvülencia döntések objektívek, kockázatérzékenyek, arányosak, és az EU-s állampolgárok érdekét figyelembevőek kell legyenek. Én meg hozzátenném, hogy a belső piac védelmét is előre kell irányozzuk, ami persze az állampolgárok érdeke, de ahogy most van írva a szöveg, a, szerint az állampolgárok bizonyos vállalatevékenységet nem tudnák jól finanszírozni, így csak azért, hogy a Citynek engedjünk, ez nem éri meg. Szerintem mondjuk világosan, hogy a belső piac védelme a legfontosabb, és az ekvivalencia valóban egy oldalú, egy, egy irányú utca kell legyen, különösen a Brexit kontextusában a legmorsabb globális szenderdeket fenntartva, és másokat is bátorítva hogy ezeket elérjék ő már beszélt. Coburn úr, nem, nem, már, már, már beszélt. Nem. Nem. Igen. Coburn úr. Először is nem, nem beszél a mikrofonba, ugye ezt senki se hallja. Egy, kettő. Akkor beszél, amikor megadom a szót. Köszönöm. A végén, ha lesz idő, akkor majd még beszélhet, de most már nem. Köszönöm. Remélem, hogy megkapom majd a szót, uram. Um, before giving floor to the commission. Megadom a szót a bizottságnak. Én is hangsúlyoznék néhány lényegi pontos, fontosságú pontot, azonban még az előtt. Nagyon fontos, hogy a, a jelentéstevő rámutatott arra, hogy az ekvivalencia mechanizmus felvizsgálata és javítása fontos és szükséges, és ez azon fontos nyilatkozat irányába kell menjen, amely az általános ügyek tanácsának konklúziában is szerepelt, és amely a Brexit irányító bizottságával is megbesz, tárgyalás tárgya volt. Tehát, hogy a konszenzus alapján kell a parlament részéről kidolgozni azokat az esetleges elemeket, amelyekkel bővíthető. Azonban két gondolatot szeretnék hozzáfűzni egyrészt. Nem nulláról kezdünk, hiszen utálunk, utalunk el arra a tényre, hogy az emirrel, emir javaslattal a CCP harmadik országokkal és az ESA review-val már megtettük az első lépéseket. Tehát nem a semmiből indulunk, és a javaslatok alapján a ccp most is dolgozunk, de és reméljük, hogy az eredeti javaslat alapján konzisztensen lehet majd haladni. Tehát nem csak a parlament és a bizottság azok a konzisztencia, hanem a parlament és a parlament között is. Ez első gondolatom. A másik, nem, valószínűleg nem az volt jelentéstevő szándéka, de a szabályok kölcsönös elismerése ötös bekezdésben, ahogy barátaink, a brit tárgyalófél jelezte, problémás jelent, és Barnier nagyon helyesen mondotta, nincs kölcsönös elismerési szabály. Az EU-ban ez nem érvényes, ilyen nincs. Az ekvivalencia éppen, hogy más jelent, a, a, a belső piac jelenti az alapkeretet, és persze bizonyos piaci hozzáférést eh, megengedhet a rendszer, de ez nem kölcsönös elismerés, hanem az ekvivalencia jelenti. Az ekvivalencia felülvizsgálata nem azt jelenti, és a rendőrtevő sem ezt mondja egyébként, nem azt jelenti, hogy kölcsönös elismerés érvényesül, hanem ekvivalencia. És az ekvivalencia mindig egy oldalú, ahogy a tanács is rámutatott. Persze, objektív kritériumok alapján egy folyamatban kell megvalósuljon, hogy a partnereink is jogbiztonságban legyenek. Egy, nem lehet egy teljesen önkényes folyamat természetesen, de végső soron e, egyoldalú. Ezt jelenti az ekvivalencia. és hát más nem is lehet. Tehát az, az nem azt jelenti, hogy nem maradna e, egyoldalú unilaterális végső a rendszer. És én is gondolom, hogy szükség van a felépvizsgálatra, de én prudensebb lennék. Nincs bizonyosság, biztonság, nincs átláthatóság, mondják sokan. Hát végül is a rendszer működik, amikor a brit, az amerikaiakkal tárgyalunk, épp ellenkezők mondják, hogy ne, ne változtassanak mindent, maradjon, ahogy van, ez működik, mondják az amerikaiak a rendszerre. Persze azért kell javítani rajta a Brexit fényében, de én azért azt javasolnám, kevésbé radikálisan és kritikusan tegyük ezt. Értékeljük az, ami van, azt, ami van. Az NCA szerepe fontos és lényegi fontosságú a tőkepiacokon, amíg nincs még egységes felügyelet, reméljük lesz. De ha azt akarjuk az NCA konzisztens módon érvényesüljön, ugye van egy egységes szabálykönyv, nem csak a az együttműködésben, hanem a felügyeleti konvergenciában is, és az Európai Uniós jogszabályok érvényesítésében. Ez olyan koncepció, amely szintén nagyon fontos lehet. Különösen figyelni azokat a gyakorlati elemeket, amelyeket hallottunk már az empty és egyéb témákkal, amelyek a, a, amelyek a Brexit hatását megjelentik a felügyeleti keretünkben. Potenciális kiskapukra is gondolni kell, nem csak a rekvülencia hanem frissítve a szabálykönyveket is, ahogy most történik a befektetések körében, hogy egy példával világítsam meg. Ezek tehát azok az elemek, amelyeket a tárgyaló csapatnak majd mérlegelnie kell, amikor a kompromisszumokat és a végső szöveget elkészítik. Ha nincs Coburn úr, aztán a bizottság. I was a bit shocked. Hát eléggé meglepődtem amit uh, Keito asszony, azon, amit Keito asszony mondott. Ö, neki mégiscsak brit képviselőnek kellene itt lennie, nagy-Britannia érdekeit képviselve, de nem az európai rendszert kéne, hogy támogassa az európai projektet, vagy akármit, amit ő támogat, ez nagyon aggasztó Hát én nem tudom, hogyha ő nem akarja a londoni City-t jól kijönni, látni ebből, sőt egész, az egész Egyesült Királyságot nem akarja jól kijönni, látni ebből? Hát nem értem. Csak az európai projektet tartja a szem előtt, nem pedig azt, hogy mi a jó az európai állampolgároknak. Itt az csak a, a projektet, az európai projektet látja, ahol ö, sokkal jól járnak, de nem az európai állampolgárok járnak jól. Az Egyesült Királyság távozik, sok pénzzel együtt, és nálunk marad London a pénzügyi központtal, amely nagy előnyt jelent, és ettől félnek, ettől tartanak. Nagyon jól áll e, az Egyesült Királyság szénája, Magyarország, a Csehköztársaság, talán még Franciaország, és ott is látok mozgolódást. Lehet, hogy mások is szeretnének távozni, követni a mi példánkat. De magukat jobban érdekli a projekt, nem pedig az európaiak érdekei, és mi pedig sokkal jobban fogunk teljesíteni. Egész egyszerűen el sem tudom hinni, hogy Morris Scott Cato itt se kellene lennie, itt sem lehetne. Válaszolhatok-e, hangzik a kérdés. Elnök, igen, az európai parlamenti képviselők a szerződés értelmében az Európai Unió állampolgárait képviselik. Én az Egyesült Királyságot képvitelem, elnök úr. Igen, ön sokat beszélt már, úgyhogy Molinak adom meg a szót. Tudok reagálni, Coburn úr, által elmondottakra nem sok minden releváns abból, amit elmondott. Szerintem az Európai Unió, ha erősebb, az jó az Európai Unió állampolgárainak, és én elutasítom teljesen, hogy az, hogy én képviselem délnyugat-angliai állampolgárokat az, és az európai állampolgárokat az ellentmondásban állna egymással. Mind a kettőt meg lehet tenni, és valóban akkor védjük az állampolgárok érdekeit, hogyha az egységes piacot megvédjük, és erős, szigorú pénzügyi szabályaink vannak, és én ezért vagyok itt ma délután, ezt teszem. Köszönöm, hogy az elnök úr. Akkor a bizottság képviselőjét hallgatjuk meg aki osztályvezető a bizottságnál, parancsoljon. Köszönöm szépen, visszatérnék a jelentéstervezetre, és csak néhány megjegyzést tennék. Nem veszi figyelembe az összes javaslatot. A sok mindent figyelembe vesz, de nem minden. Tehát a történésekre érdemes lenne utalni valamennyi eseményre. A ciklikus dimenzióra is utal, és egyébként az egyenértékűségi eljárásokból kiderül, hogy nagyon sokszor sokat lehet elérni, attól függően, hogy hogyan fogalmazzuk, hogyan ellenőrizzük ezt. Tehát nem teljesen valós az, ami a szövegben szerepel, hogy csak megállapodás útján lehet kölcsönös elismerést elérni. Vannak itt eltérések. 2017 végén a kereskedéssel kapcsolatban az USA-val elfogadott szabályok pontosan ezt mutatják. Egyáltalán nem egy oldalú vagy tetszőleges ez a döntés. A, mindig a tárgyalásokra hivatkoztunk, amelyek Svájccal bonyolódtak, említette az előadó a svájci példát, tehát nem az volt a probléma, hogy nem tudtunk hosszabb időre döntést hozni, csak a tárgyalások zajlottak párhuzamosan, és ezért határoztuk meg ezt az időszakot. Előadó következik. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket, és válaszolok egy-két felvetésre szándékosan nem hangsúlyoztam ki azt, hogy én ír parlamenti képviselő vagyok, a Brexit miatt is, és azt szerettem volna, hogy olyan jelentéstervezetet írjak, amely többségi támogatást kap itt az Európai Parlamentben, tehát semmifajta önző stratégiai megközelítést nem követtem semmelyik tagállam szempontjából, ezt szeretném világosan megfogalmazni. Ugyanis azáltal abból, amit elmondtak, azt lehetett kivenni, hogy mivel én ír vagyok, ezért nem tudtam teljesen pártatlanul fogalmazni, ezt szeretném tisztázni. És volt egy kérdés, amit feltettem az elején, ezt azt hiszem, hogy félreértelmezték, tehát az, hogy megfelele ez a rendszer a cél célnak. Ez nem egy kijelentés volt, hogy nem felel meg, hanem ez egy kérdés, kérdője volt a végén. Ezt szeretném még egyszer kiemelni, hogy ki a kérdést tettem fel. Én nem azt javaslom, hogy most akkor radikálisan változtassunk és ugorjunk új keretek közé. Úgy látszik, hogy félreértették, amit mondtam. Lehet, hogy talán a jelentéstervezet szövegét is javítani kellene. Én azt javasoltam, hogy adaptáljuk a meglévő rendszert annak érdekében, hogy a parlament felügyelete, nem a döntéshozatalban való részvétele, a felügyelete erősebb legyen, és garantáljuk azt, hogy az eljárás mindenki számára világos, tehát a jelentkezők számára is, azok számára is, akik a döntéshozatali folyamatban vannak, és azok is számára is, akik a végén vannak, világos legyen ez. Jelenleg nem történik ebből semmi a mostani rendszerben, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a parlamentnek legyen felügyelete a meghozott döntések fölött. Tehát nem azt akarom hangsúlyozni, hogy mi hozzuk meg a döntést, hanem hogy a parlament felügyeleti szerepe megvalósuljon, és segítene valamennyi harmadik ország esetében a fenntartott kapcsolatok javításában, ami pedig a kölcsönös elismerést illeti. Igen, természetesen van ö, pászportrendszer az EU-ban, senki nem tudja ezt használni az EU-n kívül, az integrált pénzügyi piacokból fakad ez, és hogyha valaki nem az Európai Unió tagállama, akkor ezt nem tudja alkalmazni. És emellett létezik ez az ekvivalencia rendszer, az egyenértékűségi rendszer, viszont vannak kölcsönös elismerési határozatok is, amelyeket elfogadtunk több területen, például biztosítás, viszontbiztosítás az Egyesült Államokkal. Ez egy példa a kölcsönös elismerésre. és amikor ugye lényegi kereskedelmi megállapodást próbáltak kötni az Egyesült Államokkal, akkor nyilvánvaló volt, hogy lesz pénzügyi fejezete ennek. Én az ötös bekezdésben azt mondom, és értem, hogy Fernández úr hangsúlyoz, hogy ezt át kell alakítani, egyetértek, tehát ezt át kell alakítani, de én nem radikális váltást javasoltam, csak azt, hogy jobb legyen a struktúra. Szerintem ez megoldható, a gyakorlatban. Ami pedig a, a nemzeti felügyeletek, a, a döntéshozatali szintet illeti, a szakértők szintjén kell a döntéseket meghozni, ezt mindannyian tudjuk, a, az a felülvizsgálat vitájából is. Az egyensúlyt hogyan tudjuk megteremteni? Én azt javasoltam, hogy a meglévő döntéshozatali eljárást tartsuk meg, mert ezen ö, nyugszik az egyenértékűségi eljárás, hogy ez megváltozzon-e vagy sem, az rajtunk múlik, de az egyensúlyt meg kellene teremteni. Én köszönöm azoknak a kollégáknak, akik azt mondták, hogy ez a jelentés tervezett kiegyensúlyozott, és szeretnének tovább lépni a vitában. Én mindenképpen szeretném, hogy jó eredménye legyen ennek a munkának, nem szeretném, hogy ez a jelentés tervezett valami fajta ellensúly legyen a Brexit tárgyalások mellett. Abszolút világosan szeretnék fogalmazni, tehát valamennyi tagállam érdekét tartsuk figyelemben, de a nagyobb átláthatóság és ennek a parlamentnek a felügyeleti szerepe a jövőben legyen erősebb, ez nagyon fontos. Tehát az elfogadhatatlan szerintem, hogy harmadik országokkal szemben ilyen döntéseket meg lehet hozni úgy, hogy a parlamentnek erre ne legyen befolyása, e fölött ne legyen felügyelete. Ha ezt sikerül elérni, akkor nagyon jó munkát végeztünk. És a bizottság tavalyi jelentésének a következménye is az, hogy ezt meg kellene tennünk. Ennyi az én válaszom, ezek a nyitó megjegyzéseim. Remélem, hogy sikerül nagy többséget szerezni ehhez a jelentéshez. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen. Az időrend pedig úgy néz ki. Elnök úr, elnézést, mondhatok még valamit? Elfelejtettem elnézést kérni. Eh, Fox úr eh, átadta nekem az álláspontját, ő is árnyékelőadó, és ezt elfejtettem említeni, tehát szeretném, hogyha ez a jegyzőkönyvben lenne. Sajnos erről nem tudtunk, mert nekünk ezt nem küldték el, de szeretnénk egy másolatot kérni róla. A módosítók határidejének a benyújt, benyújtásnak határideje jövő csütörtök, a munkanap vége. Május 28-án fogjuk megvitatni a módosítókat, és június 18-19-én fogunk az Ekonban szavazni erről. A plenáris még meg kell erősíteni, ez várhatóan szeptemberben lesz. Most pedig lezárom az ülést. Holnap 11 órakor fogjuk kezdeni. Köszönöm szépen!